Nem látok jelentkezést, úgyhogy akkor azt elfogadottnak tekintem. Anne Weitz Oitebrock asszony visszalép a képviselőségtől 2015. január 1-től. Parlament stellt gemäß Artikel 4 És a négyes eljárási szabály értelmében ezzel megállapítom, hogy mandátuma felszabadul, és már Ajtebrok asszonynak köszönetet szeretnék mondani kiváló eddigi parlamenti képviselői tevékenységért, és tisztelettel búcsúztatjuk őt. A bolgár hatóságok Szergej Stanisev képviselő